Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. Hölgyeim és Uraim, folytatjuk a szavazást. Nagyon gyorsan előre haladtunk, valamennyiünk erőfeszítésének köszönhetően tegnap. Most pedig folytathatjuk, és ha ebben a ritmusban haladunk, akkor még délelőtt befejezhetjük a szavazást ami azt jelenti, hogy a délután így felszabadul más költségvetési jellegű vagy egyéb tevékenységek céljaira. Volt egy kis helyesbítés a tegnapi szavazást, illetően a jelentéstevő beszámol majd arról, hogy miről is van itt szó. Aztán a tegnap elhatározottaknak megfelelően áttérünk majd az ötös fejezetre, az egyéb intézményekről szól szavazásra, Derek von jelentéséről van szó, az 1E, 1B és a 4-es fejezetekről kell majd még szavaznunk. A kísérleti projektekkel és előkészítő fellépésekkel zárjuk. Jelentéstevő úr, Egy helyesbítése van, egy pontosítást szeretne velünk megosztani a tegnapi szavazást illetően. Giovanni Lavia, köszönöm elnök úr. Tegnap, amikor a 3B fejezetről szavaztunk, három költségvetési sorra vonatkozóan a Youth in Action, Info Outlet és az Európai Polgárság éve tárgyában, akkor valójában egy milliót szavaztunk meg kötelezettségvállalásokat és kifizetéseket illetően, és a koordinátorok ülésén az volt a szándékunk, hogy a költségvetés tervezetet egy millióval haladjuk meg. Az a szöveg, amit viszont ö, ö, megszavaztunk, ott hiányzott a költségvetés helyreállítása. Azt hiszem tehát, hogy helyesbítenünk kell a tegnapi szavazást, hogyha a kollégák egyetértenek akkor itt a költségvetés tervezet fölé kell mennünk, ezen költségvetési sorokat illetően. Hogyha itt hibák vannak, akkor itt a koordinátorok ülése meghozott döntés érvényes. Elnök. Ezek tehát a költségvetési sorok, a Youth in Action, Information Outlet és a European Year of Citizen 2013-as évre vonatkozóan, hogy biztosak legyünk ebben, hogy nem lesznek félreértések, hiszen tegnap volt egy kis zűrzavar a szavazáskor. Nos, bizonyos költségvetési sorokat illetően van egy megállapodás a koordinátorok között már két napja, hogy túllépünk a költségvetés tervezeten. És ez volt a helyzet és ez lesz a helyzet még ma délelőtt is, bizonyos költségvetési sorokat illetően az 1A és a 4-es fejezeteket illetően. És ez a helyzet a 3B fejezet, ezen három költségvetési sorát illetően. Most a 3B-t illetően elintéztük ezt a dolgot, és aztán a többi fejezetet bocsátjuk majd szavazásra. Köszönöm, jelentéstevő úr. Mindenki előtt ott van a Mindenkinek megvan a szavazókártyája. Majd közlik velem, hogy szavazhatok-e, vagy sem. Elméletileg igen, mert a néppárti kollégák későn kelnek, tehát a többiek majd később fognak befutni. Tehát nézzük most az egyéb szakaszokat. Mindenkinek megvan a szavazólistája? listája? Alors, nous commençons par... Euh... Kezdjük az alappal. Itt uh, azon megállapodás eredményéről van szó, amire a konciliáción jutottunk a parlament bürójával, tehát kezdjük az Európai Parlament költségvetésével, és az összes módosítót a mi jelentéstevőnk nyújtotta be a koordinátorok egyetértésével a büró nevében. Ilyen kapcsolatot tartunk most a büróval, és ezt nagyon gyümölcsözőnek ítélem. tömbben szavazzunk az első táblázatról, de van egy szóbeli módosító, az Európai Történelem házát illetően, és itt meg is adom a szót a jelentéstevőnknek. Thank you, Chair. As you rightly said, the, um, the amendments on uh, page two of colleagues' document uh, reflects the agreement which we reached at the conciliation. Azt a megállapodást tükrözik, amely az 1,9%-ot magukban foglalják Horvátország felvételével együtt, ugyanakkor nem utal az Európai Történelem házára ez a rész. Ez része annak a megállapodásnak, amelyet a ö, egyeztetés során, ö, ö, amely született, a 9,3 millió esetben. Tehát szóban mert módosítja csak azt mondja, hogy a 3, 4, 5, 7-es soron 5,9 millióval növekszik a konciliációs tárgyaláson való született megállapodások megfelelően az Európai Történelemházát illetően. Remek, mindenki számára világos. Alors, à partir de là, je vous propose... Javaslom tehát, hogy szavazzunk az egész lapról tömbben, beleértve a szöveggel kapcsolatos módosítókat, ez megfelel a konciliáción hozott megállapodásnak. Tehát az összes módosítóról szavazunk a parlament költségvetését, illetve ki van mellettük. Ki van ellenük? Ketten. Tartózkodás. Nincs tartózkodás. Köszönöm. Elnézést, James. Ezt jegyzőkönyvbe vesszük, James tartózkodását. Gratulálok a jelentéstevőnek ehhez a nehéz munkához, amelyet végzett. Euh, quelques autres amendements qui méritent... Van itt még néhány egyéb módosító, amikről külön kell szavaznunk. A büró nevében van egy módosító, egy technikai tervezést illetően, amelyet a költségvetési rendelet tesz szükségessé jelentéstevő úr, bekívánja mutatni ezt a technikai jellegű módosítót. I think you've just summed it up, uh, uh, most foglalta össze, elnök úr, ez egy technikai jellegű módosító, mely a pénzügyi szabályok pontjait tükrözi, az építési alapokat külső bevitelként határozza meg, és így átvitt tételként szerepel ez. Pusztán tehát ez a technikai háttere, kérem támogassák. Köszönöm, azt hiszem ez nem okoz problémát, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Egy tartózkodás. Elfogadtuk. Aztán van még egy szóbeli módosító. L'amendement oral euh, correspondant au troisième... Van egy szóbeli módosító, amit visszavontak, de szavaznunk kell a két módosítóról, három módosítóról. Ok, vous nous expliquez les trois amendements qu'il faut voter. Kifejti ezt a három módosítót, amiről szavaznunk kell? Köszönöm. Látják a kettes oldalon a kollégák. Három módosító van, amelyre szavaznunk kell a szöveget illetően. Az első egy hiszják megalapodás, amely az elszámoltathatóságot, átláthatóságot erősíti a kifizetések esetében, a második a 3-2-4-8-as soron van 200 ezer eurós tétel egy dokumentumfilm készítésére, mely Kelet-Európát mutatná be. Sok 200 ezer eurót köthetünk ugyan erre, de nem most, talán nem most a legalkalmasabb időpont erre a e tétel elkötésére. A harmadik tétel pedig egy módosító az AFKO szakbizottság részéről, amely azt javasolja, hogy a következő európai parlamenti választásokra való felkészülésre adjunk pénzt a civil szervezetekre, nek, hogy ö, reklámozzák, publikálják a választásokat. Adminisztrációs szempontból ez gondot okozhatna, és akár ellenmutatna a pénzügyi szabályoknak, mások meg azt mondhatják, hogy nehéz végrehajtani, például nehéz eldönteni, ki kapja a pénzt, hogy költhetik el a pénzt, úgyhogy ezért ez ellen szavaznék a három. Ö, mind a háromra mondom, hogy azt javaslom, ellene szavazzunk. Ez, ez qu'on peut faire un bloc? Lehet-e többen szavazni ezekről? Nem. Az ALDE nem uhatja a többen való szavazást. Ez a kommunisták anarchista oldala. Első módosító az 553-as, a jelentést az ellenzéki van mellette. Igen, ki van ellene, a többség, tartózkodás elutasítva. Sonic úr módosítója, a jelentéstevő ellenzéki van mellette. A néppárt ki ellenzi, az a pártag, akik nem néppártiak, tartózkodás, két tartózkodás elutasítva. Az AFKO módosítója jelentéstevő ellenzi, ki van mellette? Az ALDE, amely szintén aláírta ezt a módosítót, ki van ellene? A többi frakció, tartózkodás, az ALDE tartózkodik. Elutasítottuk tehát mindhármat különböző többséggel. Köszönöm, jelentéstevő úr! ezzel a parlamenttel kapcsolatos ügyeket befejeztük, nézzük az Európai Bíróságot, lehet ezekről a módosítókról tömben szavazni, ki van mellettük, ellenük, két ellenszavazat, tartózkodás, három ellenszavazat, egy tartózkodás. Ennyi volt az Európai Bíróságot illetően, most pedig a számvevőszéket nézzük meg a szemvevőszék, két módosító mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. Az ombudsman, illetően van egy szóbeli módosító jelentéstevő úr. Yeah, uh, thank you, Köszönöm. Az ombudsman poszt vonatkozó álláshely, illetve annak a számviteli, arra vonatkozó számviteli munkát az, az ombudsman magához ragadta, tehát ő szeretné a számviteli számbi, könyvelőt ki, kijelölni, és ezért oda kell ezt a költséget helyezni. Ezzel nincs gondunk. Kérdés az a szóbeli módosítóval kapcsolatban, tehát szavazzunk az összes módosítóról az ombudsmant, illetve ezt a szóbeli beleértve ki van mellettük, ellenük. Két ellenszavazat, tartózkodás. Köszönöm, elfogadva. Az adatvédelmi biztost, illetően szintén többen szavazunk, ki van mellettük, ellenük. Tartózkodás, elfogadva. A következő oldalon következik az Európai Gazdasági Szociális Bizottság tömben ki van mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. Régiók bizottsága tömbben mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. Ugyanazzal a többséggel következő oldal az Európai Külügyi Szolgálat tömbben mellettük, ellenük ketten, tartózkodás, hárman a GUE ellene van. Tartózkodik. Három ellenszavazat és egy tartózkodás mellett. Külön szavazás van az 572-esről jelentéstevő úr ellene vagy mellette van, az 572-es ellene, ki van mellette? A zöldek ellene, tartózkodás elutasítva. A 462-esről a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette a zöldek és az ECR, valamint a GUE ellene a többség, tartózkodás szintén elutasítottuk. Aztán van itt egy módosító lista, amiket visszavontak, tehát a többi intézményt illetően befejeztük a munkát. Gratulálok jelentéstevőnknek! Donc nous allons prendre maintenant... Most nézzük meg az 1A kategóriát. Vous souhaitez intervenir, monsieur le rapporteur? Jelentéstevő úr, hozzá kíván szólni, tessék. Mutassa be a szavazást ez a fejezettel kapcsolatban. 1A. Az egyel fejezettel kapcsolatban úgy döntöttünk a koordinátorok ülésén, hogy a rugalmasság kérelmének megfelelünk. Egy 50 millió eurós összeget illetően a szavazás során elképzelhető, hogy lesz néhány további megszorítás, vágás, azt illetően, ahhoz képest, amiben megállapodtunk az egyes költségvetési sorokat illetően. Azt javasolnám, hogyha elfogadjuk a megszorításokat a kötelezettségvállalásoknál, akkor hogy elkerüljük a rugalmassági összeg módosítását, amit kértünk, és amiben megállapodtunk, hogy ennek összege 50 millió lenne, ezért azt javasolnám, hogy a megszorításokhoz vegyük hozzá a lifelong learning költségvetést, a költségvetés tervezeten fölül, amit illetően nagyon sok frakció kért növelést, azt meghaladóan, mint amit az egyetértésben előirányoztunk. Très bien. Tout le monde a compris cette proposition. Parfait. Donc. Mindenki megértette, tökéletes. Köz, kezdjük a tömbben való szavazást a kompromisszumosokról, csak a számokról szavazunk. Első al tömb azon költségvetési sorokat illetően, ahol meg akarjuk haladni a költségvetési tervezetet. Ki van mellettük? Ellenük? négyen, tartózkodás, elfogadva. Következő al blokk, aminek a célja költségvetés tervezett visszaállítása mellette, ellene, ketten, tartózkodás, egy tartózkodás, elfogadva. Harmadik alblokk, A hármas táblázatban szerepel a mellékletben, ki van mellette, ellene, két ellenszavazat, tartózkodás, az ECR tartózkodik, köszönöm, elfogadva. Most következzenek a külön szavazások, amelyeket nem fennek le a kompromisszós módosítók. Elsőként a GUE módosítója a 706-os, amely azonos a többivel, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette? Ki van a GUE módosítója mellett? Senki. Nem, mégsem, Andrászen asszony. Ki ellenzi ezt? Tartózkodás. Nos, ezt elutasítottuk. A zöldek 993-as módosítója következik, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette? a zöldek, a GUE, Andrássen asszony, hártongur, ellene. Tartózkodás elutasítva. Aztán itt van még a GUE 600-as módosítója jelentéstevő ellenzi, ki van mellette. Hárman, négyen, ellene, tartózkodás elutasítva. Vertman asszony 41-39-es módosító a ellenzi, ki van mellette? Négyen, öten, ellene, tartózkodás, elutasítva. 103-as az ECON részéről, és az ECR részéről jelentéstevő támogatja, ki van mellette. Andreasszony, asszony és Hartung úr is. Ki ellenzi? Senki. Tartózkodás elfogadva. Egyhangulag. Gratulálok a szerzőknek. A GUE 695-ös módosító jelentést ellenzi, ki van mellette? Ketten. Ki ellenzi? Tartózkodás. Az ALDE tartózkodik, elutasítva. Az ECR módosítója 599-es számú jelentéstevő ellenzéki van mellette. Ketten ellene tartózkodás elutasítva. Az ECR nem vett részt a szavazásban. A GUE 4487-es módosítója jelentéstevő ellenzék, ki van mellette. a szocialisták és a GUE, ki van ellene, a többi frakció tartózkodás elutasítva. Három módosító következik, a 878-as és a többi. Ezek azonosak, a jelentéstevő ellenzi őket, ki van mellettük, ellenük, tartózkodás, ugyanaz a többség, elutasítva a regi 351-es módosító jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene a liberálisok és hartongúr tartózkodás elfogadva. Következő költségvetési sorban ott van a 677-es módosító a GUA részéről jelentéstevő ellenzi, ki van mellette. András Szanú asszony, Hartangúr, és Zöldek, ki van ellene, minden más tartózkodás elutasítva, zöldek módosítója, 964-es, a jelentéstevő ellenzéki van mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva. 4166-os Vertman asszony módosítója jelentéstevő ellenzi, ki van mellette. Ugyanazok, mint korábban, ellene, elutasítva, ugyanazzal a többséggel. Nézzük most a következő költségvetési sort. Van egy IMCO módosító, az 541-es számú. Egy szóbeli módosítóval jelentéstevőnk részéről. Jelentéstevő úr kapja meg a szót. Il eh, relatore su questo eh, pone al voto. A jelentést tevő, azt kéri az elnök úrtól, hogy szavazzunk arról, hogy helyezzünk tartalékba másfél millió eurót. Nem, egy pillanat. E di... Egy másfél millió eurót azon feltételekkel, hogy akkor szabadítjuk fel a tartalékot, amely szerepel a szóbeli módosítóban, ha kívánják, felolvasom ezt. Tout le monde l'a sous les yeux, hein, les conditions. Amikor ezek, ezek a feltételeket mindenki látja, ugye? Tehát akkor kitámogatja ezt a szobori módosítót, illetve ezt a javaslatot ellene. Senki, tartózkodók. Tehát ezt egyhangul elfogadtuk. és nyilvánvalóan az Európai Bizottság majd figyelembe veszi ezt a, szava, ezt a szavazást és a feltételeket, amelyeket megszabtunk. Kreszle asszony módosítója következik, az előadó ellenzi, 45 es Inge el is tűnt, illetve úgy tűnik, hogy a módosítója tűnt el. Jó. Megyünk tovább. A megjegyzések következnek. Alde 742-es mellette ellene egy ellene tartózkodók elfogadtuk. Alde 743-as az előadó ellenzi, ki van mellette? Ellene akkor ezt most meg kell néznünk. Beizzítjuk a gépeket, és, és szavazunk, megnyitom a szavazást. Le vote est ouvert. Votez, votez, votez. Votez. Il y a de plus en plus de cartes et il y a de moins en moins de votes. C'est assez curieux. Lezárom a szavazást. Két probléma volt akkor a szavazás során. Richard, mellette vagy ellene akart szavazni? Ellene. Helga, vagy, vagy Alde négyen vannak, oké. Okay. Um, tehát 18-15, eh, eh, illetve 19-16, de mindenképpen megszavaztuk, eh, mert a, mellette volt a többség. Uh, kérem, hogy üljenek át, hogyha valami más helyre, hogyha valami problém van, mert különben állandóan meg lesznek fosztva a szavazattól. Darden úr módosítója következik, ki van mellette, ellene, tartózkodók egy tartózkodás volt, egy ellene és egy tartózkodás. Elfogadtuk 42-55-öst. 620-as következik a GUE-től, a raportőrnek nem tetszik, ki van mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. A 387-es a TRAN bizottságtól, ki van mellette? Ellene kettem ellene egy tartózkodó elfogadtuk. A 673-as a GUE-tól a raportőr ellenzi, ki van mellette? ellene tartózkodók elutasítva. A 4161-es Vertman asszonytól az epilepsia témájában ki támogatja a liberálisok. A GUE és Artong úr ki van ellene. Köszönöm. Tartózkodók, ezt elutasítottuk. Az ALDE 744-es módosítója következik, amely eh, vízügyi partnerségről szól, vicces. A, nem tetszik a raportőrnek, ki van mellette, akkor azt gondolom, hogy géppel kell ellenőriznünk ezt a partnerséget, megnyitom a szavazást, szavazzanak. egyel több szocialista van a medencében. Egy menjen ki, húzza ki a kártyáját, e, lezárom a szavazást. 18-18, és így elutasítottuk. Tehát igazándiból titkos a szavazás, fogalmunk sincs, hogy ki hogy szavazott, persze. 773 a raportőr támogatja, ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A 774-es az Aldétől a raportőr ellenzi, ki van mellette, ellene Szerintem az ellenoldal van többségben, de géppel ellenőrizzük, tehát elektronikus ellenőrzésre kerül a 774-es módosító Innovative Products and Services témában. Szavazzanak! Le, le vote est clos. Zárom. 17 mellette 18 ellene egy tartózkodás elutasítva a 965-ös a zöldektől, az atomerőművekről témájában az arportől ellenzi, ki van mellette a, a zöldek és a Gugue és Francesca. Gondolom ez a személyes álláspontja. Ki van ellene? Tartózkodók, elutasítottuk. 966-os a zöldektől a, ellenzi a raportőr, ki van mellette? ugyanazok, mint eddig, ellene, ugyanaz a többség, akkor ezt is elutasítottuk. Az 1048-as az Imkótól eh, egy címváltoztatás a raportőrnek is tetszik, meg, mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. Következik a Kulturális Bizottságtól az 55-ös, a raportőr támogatja, ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Megyünk tovább és lapozunk. A 899-es következik. Support Brain Trust témában. Nincs, az kiesik, az, az okafogyottá vált, tehát nem lesz Brain Trust. 43-41-es Gönc asszonytól, javít az elnök úrnak nevezte az imént. A raportőr ellenzi, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 4250-es Geyer Enlarge Scope Cominius eh, mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elutasította ugyanaz a többség. 550-es módosító az EFD frakciótól a raportőr támogatja. Ki van mellette? Ellene. Szerintem a, a mellette oldal nyert, de nézzük meg ellenőrző szavazás következik. 550-es EFD frakció módosítója szavazzanak. Voté encore. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. 21 mellette 13 ellene két tartózkodás elfogadtuk. Akkor jönnek a tartalékba helyezések. Lesz egy részenkénti szavazás. Az első része, amely úgy hangzik, hogy másfél millió euró összeg, amely a hatóságnak van átnyújtva. A raportőr támogatja, ki van mellette, ellene a liberálisok és Andreasen asszony tartózkodók, zöldek. Az első részt elfogadtuk, a második Thirdly the Authority, és aztán az Európai Központi Bankkal fejeződik be, ki van mellette, a raportőr támogatja, ellene. A liberálisok és a zöldek, tartózkodók, Andreasen asszony. Tehát ezt is elfogadtuk és a másikat pedig visszavonták, a másik tartalékba helyezési eh, indítványt. Ezzel befejeztük az 1A fejezetet. Bien. Alors, nous allons prendre le 1B. 1B következik. Avant, avant de voter le... Mielőtt az 1B-ről szavazunk, azt javasolnám, hogy arra a pontra térjünk vissza, amelyről tegnap beszéltünk, és a, arról a kérdéskörről beszélnénk akkor újra, ami a török ciprusi közösséggel volt kapcsolatos tegnap. A szocialista frakció egy dokumentumot köröztet, amelyben megoldási javaslatot tesz. Nem tudom, hogy ez politikailag adekvát, de mindenképpen elegáns. Capacity building in order to improve the knowledge of civil society, tehát civil társadalom illetve az ő ismereteiknek terjesztése, és annak megtanítása, hogy hogyan kell az EU finanszírozást fogadni és felhasználni. Farm úr, akkor csak elmagyaráznám, hogy miről van szó hogyan nevezzük a, török, a ciprusi török közösséget, ez benne van a költségvetési sorban, nem kell még egyszer megneveznünk őket, ezért is töröltetnénk őket a szövegből. Ez egy semlegesebb szöveg, amelyet már egyeztettünk másokkal, a többi frakcióval, és úgy tűnik, hogy elfogadják. Nos, ez akkor egy elegáns megoldás, mondja az elnök. a tengerészek szokták mondani, hogy nem kell mindig kihasználni az összes szelet. Ki támogatja, ki ellenzi. Akkor ezt eh, vesszük át. A számokkal nem foglalkozunk, a céllal nem foglalkozunk, hanem csak a megnevezéssel. Ez egy eh, anyagi támogatásról szólt, ugye ez a költségvetési sor. Most pedig akkor következik az 1B. Az elnöki változatban a 71-es oldal, ez a 71-es oldal alja az elnöki, gondolom angol nyelvű változatban, és administratív költségek következnek. Raportőr akar valamit mondani? Credo, Presidente, che elnök úr, hogy lerövidítsük a szavazást. A költségvetés elrejeltását, illetően valamennyi költségvetési sort, illetően azt hiszem, hogy tömbben is szavazhatnánk, hiszen nincsenek eltérő álláspontok a frakciók között. A technikai segítségnyújtás költségvetési sortól kezdve a balti tengeri régióig azt hiszem, az összes többi a költségvetés helyreállítását illetően tömbben megszavazható. Euh, alors, le, le secrétariat me dit que... Kassag azt mondja, hogy van egy kis kockázat, mivel nem készítettük elő a szavazást oly módon, ahogy az előadó javasolta, eh, lehet, hogy valamit kihagyunk eh, tévedésből. Tehát eh, azt lehetne tenni, hogy a raportőr javaslata alapján egy globál szavazást tartunk, amely eh, a DB visszaállításáról szól, mondjuk, hogyha többség alakul ki a DB visszaállításáról, és aztán a sorok összességét eh, pedig majd úgy fogjuk szavazni, hogy ne maradjon ki egy sor sem, ez megfelel, ugye? Tehát eh, az az elv, hogy minden egyes alkalommal, amikor a raportőr azt javasolja, hogy a költségvetési tervezet, illetve a DB számait állítsuk össze, akkor megnézzük, hogy van-e többség, ki van emellett, ellene. Négyen vannak ellene, tartózkodók, és akkor ez így van, vagy így lesz. Eh, akkor lassan fogok haladni, hogy eh, ne hagyjunk ki semmit. A 71-es oldal végén eh, beszéltünk az administratív előirányzatokról. Az Európai Szociális Alap befejezése, ezzel nem kell foglalkoznunk. Aztán jön a 72-es, azzal sem kell foglalkoznunk ESF Convergence, ezzel sem kell. Nem, mondják, hogy mégis. Az Európai Szociális Alap Konvergencia, de ott nincsen Restore DB, tehát a 730-asról szavazunk, ki van mellette. Ellene. E Alde most mellette vagy ellene? Eh, mellette ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. A 45-17-es következik. Ugyanaz, ha jól látom. Akkor megyünk tovább. Regionális versenyképesség és foglalkoztatás Támogatjuk a DB visszaállítását, az 500, a 350-es, de van egy remark Ingre Geszlétől, ami nem tetszik a raportőrnek, ki van mellette. You, you ask for the floor? Szót kér? Nos, igen a DB fölött az Európai Szociális alap, a Regionális Versenyképesség és Munkavállalás az 5.00 és a 604. Nos, de valójában úgy döntöttünk, hogy minden olyan költségvetési sor, ahol a raportőr azt javasolja, hogy állítsuk vissza vagy helyre a DB-t, akkor arról szavazunk, hogy visszaállítsuk a DB-t. Tehát ami ezt a sort illeti, először is a 350-esről szavazunk, mert az mondja azt, a többit nem bocsátom szavazásra, ez egy elvi kérdés, amennyiben ez, illetve hát ez a, ez a szavazás csak a számokról szól, és ez azt jelenti, hogy ha vannak megjegyzésre vonatkozó módosítók, azokat viszont szavazásra kell bocsátani, remélem, hogy ez így világos. E, tehát e, e, ki van mellette, visszatérünk akkor az előzőre, ellene tartózkodók elutasítva. Az ERDF-et lefettük, majd kísérleti, e, kísérleti projektek következnek. 74-es e, az elnöki változatban, 74-es oldal, e, nem, az egy rezerv. 765-ösről szavazunk, ki van mellette? Alde és Hartong úr. Ki van ellene? Tartózkodások, ezt elutasítottuk. Akkor megyünk tovább. Az ERFA, ami a számokat illeti, ott a 359-es módosító az, amiről szavazunk, mert az állítja vissza a DB-t és aztán van egy szocialista javaslat, vagy volt egy szocialista javaslat tartalékba helyezésre vonatkozóan, de visszavonták, tehát az ERFA regionális versenyképesség és foglalkoztatottság, ezzel le van tudva, e, Európai Területi Együttműködés téma következik. A szocialista rezerv indítványt visszavonták. A 360-assal fogjuk helyreállítani a DB-t. Mindenki tudja követni, amit mondok? Megyünk tovább. Elnöki változatban 75-ös oldal vége, Eh, operatív technikai segítségnyújtás szocialisták visszavonták a rezervet, és a 361-es tartjuk meg majd, mert az mondja azt, hogy visszaállítjuk a DB-t. Megyünk tovább. Kísérleti projektek következnek, aztán a 77-es oldal az elnöki változatban eh, műszaki segítségnyújtás és információ terjesztés az Európai Unió balti tengeri stratégiájával kapcsolatban, stb itt nincs olyan módosító, amely azt mondja, hogy helyreállítsuk a DB-t, tehát mindegyikről kell szavaznunk. A 747-es az ALD-tól, arról szavazunk, ki van mellette. A raportőr ellenzi. Ki ellene? Szerintem ezt nézzük meg ellenőrző szavazással. Tehát gépi ellenőrző szavazás következik a 747-es 7-esről ALDE módosító, és kérem szavazzanak. Nous votons. Il y a un socialiste en trop. Egyel több szocialista van, mint kéne. Egy valamit csináljon. Lezárom a szavazást. 18 mellette, 17 ellene. Ezt elfogadtuk akkor. Donc, pour les chiffres. Akkor az összeg ezzel eldőlt, de vannak megjegyzések. A 342-es tartalmaz megjegyzést. Ez a mi szakbizottságunk megjegyzése. A raportőr támogatja, ki van mellette. Ellene. Tartózkodók javítás, ez egy regi módosító volt egyébként, tehát akkor a 747-es számait szavaztuk meg, és a 342-es megjegyzést, amely a regitől származik, ezt is megszavaztuk. Tehát remélem, hogy így nem, nem haladjuk meg a felső, korlátos, felső korlátot. Aztán előkészítő intézkedések következnek, előkészítő intézkedések kohéziós alapig, kohéziós alap, a szocialisták visszavonták a rezervet, van egy 363-as módosító, amelyik helyreállítja a DB-t, tehát a 363-asról szavazunk, illetve nem szavazunk róla, hanem ezt egyszerűen majd blogban eh, megyünk tovább. Kohéziós alap, eh, itt megint van egy 364-es módosító, amely helyreállítja a DB-t, visszaállítja a DB-t, és ezen kívül az Aldétől a 766-osról kell szavaznunk, amely rezervről szól, és ezt fenntartják. A raportőr ezt ellenzi, ki van mellette? Az Alde van ellene. Köszönöm, tartózkodók, ezt elutasítottuk. A 748-ast pedig visszavonták. akkor ezzel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 olyan gyorsan haladunk, hogy elfelejtettem, hogy a négyes fejezetről már szavaztunk, akkor kísérleti projektek jönnek. Tout le monde a les, les tableaux. Alors, nous avons deux... Kinek itt van a táblázata? Van két táblázatunk. Van egy táblázat a számokkal és a listával, és aztán van egy táblázat a ö, megjegyzésekkel, amely megmagyarázza, hogy miről szól a kísérleti projekt és az előkészítő fellépés. Ez egy koordinátorok egy hosszas munkáján alapul, Monsieur le rapporteur, je pense que vous proposez un vote en bloc. Raportőr blokkszavazást javasol? Alors, euh, il y a un groupe qui n'a pas reçu les projets pilotes. Van olyan frakció, amely nem kapta meg a kísérleti projektekről szóló táblázatot, tehát megvárjuk, amíg mindenki láthatja azt. De notre groupe, enfin frakciónk tagjainak is ki kell, hogy ossza, kollega, mert az Európai Bizottságnak odaadta már, de a parlamentet kéne először kiszolgálnia szerintem. Bien. Alors, tout, le monde là? Mindenkinek ott van akkor? Be, szavazhatunk a számokról blogban, és aztán a megjegyzésekről, esetleg később. Tehát blogban szavazunk. PPPA ki van mellette? Ellenem? Kettem tartózkodók? Nincs tartózkodás. Megjegyzések következnek. Ki van mellette? Ellenem? ugyanaz a kettő, tartózkodók, elfogadtuk. Nos. Akkor a raportőrnek gratulálunk, mert nem kell többet szavaznunk. Bon, alors, avant de... Nos, mielőtt befejeznénk, ugye én 11 óráig gondoltam, hogy haladunk, de gyakorlatilag befejeztük, legközelebb már csak fél napot szánok erre. Nos, szememre vetettek valamit. Mégpedig azzal kapcsolatban, hogy lefoglaljuk ezt a termet több napra, és mégsem használjuk ki, de hát ugye nagyon hatékonyan dolgozunk, és nincs szükségünk továbbiakban a teremre. De mi, mi, mi mielőtt befejeznénk a munkánkat, jó lenne megbeszélni, hogy mit csinálunk a jövő héten. Salvador akarta ezt a kérdést feltenni. Au départ, hein, nous avons prévu. E, eredetileg arra gondoltunk, hogy e, két e, fontos szavazás, illetve kevésbé fontos szavazás is lesz. Először is, mint minden évben, nyolc nappal a módosítók megszavazása után az állásfoglalás megszavazása következne és annak a módosítóit, vagy oda a módosítókat mikor, mikor, meddig kell benyújtani? Nyolcadikáig? Hát akkor ezt, ezt nagyon gyorsan tisztázzuk, hogy az most tényleg így van-e. Ez az állásfoglalás. Másfelől pedig megvizsgáljuk az interim reportot az MFF-fel kapcsolatban, és arról is szavazunk. Arról a 11-én szavazunk, mégpedig azért, hogy a frakcióknak hagyjunk elég időt arra, hogy a Költségvetési Bizottság által elfogadott interim reportról beszélgessenek és módosítókat nyújtsanak be hozzá. Ennek pedig az a célja, hogy október 23-án Strasbourgban már szavazni is tudjunk erről. Ezért van az, hogy gyakorlatilag egy kivételes ülést tartunk október 8-án, amelynek a feladata az lesz, hogy az interim riportot megvitassuk. A, a vita és a szavazás között lesz elég idő, mert a szavazás 11-é lesz. Ahogy a dolgok most állnak, úgy tervezzük, hogy 10-én és 11-én két teljes napot szánunk az interim reportra és az állásfoglalásra, és további vélemények megszavazására, amelyek kevésbé fontosak. Na most oda a titkárság felé fordulok, a jövő héten tényleg szükségünk van öt fél napra? Egyelőre tehát kérem, hogy így készítsék elő a naptárukat, tehát öt fél nappal számolva, és aztán ha ugyanaz lesz, mint ma, tehát egy fél napot teljes egészében meg tudunk spórolni, akkor gondolom, hogy senki nem lesz szomorú, kivéve talán a parlament adminisztrációja. Nos, e, tehát írják fel ezeket a dátumokat, e, lehet, hogy fél nappal előbb hazamehetünk, és e, még délelőtt folyamán megkapják a módosítók benyújtásának a határidejét, sőt, ezt már most is meg tudom tenni, tehát az állásfoglalásos benyújtott módosítókat október 8-án délig lehet benyújtani, az MFF-fel kapcsolatban, az interim reporttal kapcsolatban pedig már eh, letelt a határidő, tehát metafizikai problémát okozna további eh, módosítókat benyújtani. Szerintem csak egy kérdés adódik. Két nagyon fontos jelentése kell majd szavazni. Csütörtökön, 11-én. A kérdésem a határidőket illeti. Nem tudom, lesz -e lehetőség arra, hogy visz, tizedikére áttegyük a szavazások időpontját, tizenegyedikéről visszahelyezzük tizedikére. Tudom, nem könnyű a határidőket mozgatni, nem tudom, a titkárság mennyire tudja majd végigkövetni ezt, a, ezt de hasznos volna, hogyha tizedikére szerdára tudnánk áttenni a szavazásokat, vagy legalább egyet. Yeah, it must be under 11. This is the problem. Ha nincs nagyobb politikai nehézség, akkor tizedikén szavazhatunk az állásfoglalásról. Az interim reportról is esetleg, de itt a jelentéstevőinknek mindenképpen meg kell tudniuk fogal- fogalmazniuk a kompromisszumokat. Nem akarjuk megborítani ezeket a kompromisszumokat, hiszen nagyon kényes témáról van szó. Tehát legyen a cél az, hogy csak az állásfoglalásról szavazunk tizedikén, és ha lehetséges az MFF-ről is, de Ivailo itt van, Reimer, jean ők is itt vannak. Akkor inkább abban maradjunk, hogy az MFF az 11-én lesz. Uh, we have a lot of... Ma nagyon nagy sajtótájékoztatás követi az, e, az európai tagállamokban az eurózóna költségvetésének nevezett folyamatot. Az eurózóna költségvetésben megjelenik-e a pénzügyi tranzakciós adó, ezzel foglalkoznak a tagállami közvéleményben. Az októberi csúcson attól tartok, nagyon sok új ötlet merül majd fel a csúcson, illetve a szerződés módosítára vonatkozó gondolat, amit meg mi meg most csinálunk, az nem más, mint az MFF régi módi tárgyalása. Azonban nyilvánvaló, hogy a vezetőink úgymond nagyon friss ötletekkel állnak majd elő októberben. Kérdésed tehát, hogy a tanács ülése, illetve az MFF-re vonatkozó ülés kapcsán lehet egy teljesen új politikai kontextus helyzet áll elő majd, ezzel foglalkoznunk kell. Ugye semmi sem zárult még le, ám nagyon új gondolatok merülhetnek fel a tanács ülése kapcsán, erre föl kell készülnünk, és erre vonatkozóan tárgyalnunk kéne jövő héten. Teljesen igaza van, alkalmunk lesz arra, hogy vitázzunk erről, amikor a véleménytervezetet megvizsgáljuk, melynek jó magam vagyok a jelentéstevője, azon jelentésről, amelyet az Econ készít, Marian Tyson asszony az Econ részére. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, Van Rompuy elnök javaslatait illetően, melyek célja a monetáris és gazdasági unió megerősítése a parlament, tehát az ECON azonnal egy saját kezdeményezésű jelentést kért már júniusban, az Európai Tanács június ülése után, hogy véleményt tudjon megfogalmazni, és a plenáris is szavazhasson erről az októberi tanács üléskor. Helgához hasonlóan jó magam is nagyon meg voltam lepve, és nyugtalan is voltam, amikor láttam, hogy Fánompa elnök dokumentuma már vagy két hete ö, járja az útját. Ez a tárgyalások vezérfonala és ö, az Európai Tanács előkészítésére, az októberi tanácsülés előkészítésére szolgál, és ott szerepel az az elképzelés, hogy az euróvezetnek egyfajta központi költségvetést ö, tudnak majd létrehozni. Két, évvel ez, két nappal ezelőtt találkoztam Fáronpoly elnök úrral, nem szebb közti párbeszéd volt, más témákkal foglalkoztunk, de volt alkalmam arra, hogy az elképzeléséről pontosabb képet nyerjek, és ahogyan egyesek önök közül, illetve Helga olvasott bizonyos nyilatkozatokat egyes politikai vezetők részéről. Nos, nyilvánvalóan nagyon nagy a zűrzavar a fejekben, van itt egy taktikai hátsó gondolat bizonyosan, de két kicsi eltérő koncepció létezik ezen költségvetési szókincs mögött az euróövezetben. Az egyik abban áll, hogyha létrehozzuk az európai stabilitási mechanizmust, tehát egy segélyalapot az euróvezet országai számára, amelyek nehézségekkel küzdenek, akkor lehetséges, hogy létrehozzunk később egy európai alapot is, európai bank garancia alapot, ahol is támogatni tudjuk a csőd által fenyegetett bankokat. Barroso elnök úr bejelentette, hogy javaslatokat fog benyújtani ezen a területen. Akkor majd pénzügyi garanciát kell találni, hogy a pénzügyi piacoknak biztosítékot tudjunk adni, hogy ezen források, amelyeket a piacokon kölcsönzünk, a lehető legjobb minősítésre rendelkeznek három ával, és így bizonyos források célhoz kötését is garantálnunk kell ezen költségvetésben. Ez egy első modell, első hipotézis. De mások viszont úgy vélik, hogy az euróvezet költségvetése költségvetésének az is lehet a célja, hogy szubvenció jellegű pénzügyi támogatások révén segítse azokat az országokat, amelyek a segélyprogramok hatája alatt vannak. És ez gyakorlatilag a kohéziós alap újra kitalálása, vagy annak kiegészítése ezen országok vonatkozásában. Tehát ez egy elég zűrzavaros dolog. És itt hozzáfűzném még, ami reagálásra késztetett, hogy rendkívül meglepődtem, amikor ez az elképzelés bekerült a köztudatba, hiszen egy új költségvetés elképzésének bedobása a közösségi költségvetés tárgyalásának elő estéjén, amikor is nagyon kényes kötelezettségvállalásokat vállalunk két teljesen eltérő kategóriájú ország vonatkozásában az egyes országok be kívánják fogyasztani az Európai Unió költségvetését, mások növelni kívánják azt. Nos, egy ilyenfajta elképzelés egy ilyen pillanatban egyáltalán nem időszerű. Nos, ettől kezdve Helga lesz alkalmunk arra, hogy a véleménytervezet, amit én a jövő héten benyújtok, annak alkalmával vitát nyissunk erről a kérdésről, illetve módosításokat is tudunk majd elfogadni Tyson asszony jelentését illetően, akivel tegnap találkoztam. Nagyon nyitott a mi ötleteinket, javaslatainkat illetően, és aztán esetleg egy másik szavazás alkalmával a jövő héten az interim reporttal kapcsolatban a Költségvetési Szakbizottságon, illetve akár a plenárison a szavazáson valamint október 23-án az itteni szavazáskor. Tyson asszony jelentésébe, illetve az interim reportról szóló állásfoglalásba be kell illesztenünk egy bekezdést vagy egy mondatot az ilyenfajta terveket illetően. Helge, az hasonlóan jó magam is meg vagyok lepve, és régen nyugtalan vagyok, hogy egy ilyen plusz elem kerül ebbe a vitába, ami már amúgy is nagyon nehéz. Van-e más észrevétel? Nincsen. Köszönöm. Akkor ezzel el is bocsájtom önöket, és találkozunk jövő héten hétfőn 15 órakor, hogy megvizsgáljuk az interim report jelentéstervezetét. Ezzel az ülésbe rekeztem.